Der Präsident! Az elnök. Kérem mindenki foglalja el a helyét. Elkezdjük a szavazást. Frau Kollegin Sanchez Schmidt. Sanchez Schmidt asszony azt